alakul ki. Már most látszik, hogy ö, ö, a kárunkra tolódtak el a tortából kihasított szeletek, és éppen ezért, ha versenytorzulás ö, valóban okot ad arra, hogy valaki panaszt tegyen, akkor nekünk konkrétan lépnünk kell az EU szintjén konkrét intézkedésekkel, a szubvencionált dömping légifuvarozók ellen, de megfelelő intézkedésekkel, hogyha e-, EU-n kívüli társaságok, például a leszállási jogok vagy a földi kiszolgálás terén diszkriminálnánk. A 868-as rendelet már lehetővé teszi a vizsgálatok megindítását abban az esetben, hogyha a kár látszik, de még nem alakult ki, vagy a diszkrimináció is, a diszkrimináció árnyéka is fölvetül. Mindez visszatartó erejű. Kedves kollégák, az, hogy a Trump főigazgatóság egy fenyegető kár esetén aktivizálja magát, azt gondolom, hogy ez helyes, de ez a parlamentnek köszönhető. Ez a mi érdemünk, nekünk sikerült a háromoldalú egyeztetés keretében keresztül vinni, és ezzel válik tényleg visszatartó erejű eszközé a 868-as rendelet. Eddig soha nem kellett foganasítanunk ezeket az intézkedéseket, de ez a rendelet egy diplomáciai eszköz is, hiszen Európa és tagjai számára akik nem tudnak egyedül fellépni a diszkrimináció ellen, viszont hogyha az EU 28-ak közösen lépnek fel, akkor megvan ez a globális befolyás. Nincs ez másként a légi közlekedésben sem. Az America First, a Brit Airlines vagy a China First-re az a válaszunk, hogy Europe Together. Köszönöm a bizottságnak a kiváló tervezetet a tanácsnak is, azért, hogy a nagyon nehéz, de konstruktív tárgyalásokat lefolytatta. Azt hiszem, hogy nagyon fontos mérföldkőhöz értünk, egy komoly puzzle darab van most a kezünkben, amelyel az Európai Unió tovább erősíthetjük. Köszönöm. Köszönjük szépen! Most viszont meg tudom adni a szót Ötinger úrnak a bizottság nevében. Parancsolja. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Buls kollégámat helyettesítem, aki lebetegedett, de nagyszerű, hogy itt, itt lehetek a konstruktív vita során. Piper úrnak is köszönet jár, aki a parlamenten belül ennek a jelentésnek a tartalmát ennyire előrevitte, felkarolta, a szakbizottságnak is köszönet jár, akik a tartalmakra koncentrálva segítettek bennünket. A shadow is nagyon fontos munkát végeztek, őket is meg kell említeni. Az új rendelet elfogadása a régi közlekedés területén zajló verseny védelme érdekében egy nagyon fontos mérföldkő az európai légi közlekedésben érvényesítendő stratégiánk érvényesítésében. És most jogi alapot is kap mindez. Ez a jogi aktus egy központi eleme a saját instrumentáriumomnak, munknak, amikor méltányos versenyt kívánunk teremteni a külpolitikában, a légiközlekedésben, más országokkal szemben, ha kockán forog a méltányos a fair verseny. A változások ebben az ágazatban, amikor is ugye személyeket és árukat szállítunk, óriási. Éppen ezért fontos, hogy közös európai politikát hozzunk tető alá olyan eszközökkel, amelyeket azért kell felhasználnunk, hogy minden légi fuvarozó számára méltányos versenyt legyünk képesek megszervezni és garantálni egyben a légiközlekedésről Európába irányulóan, illetve Európából kifelé irányulóan van szó ebben az esetben, és itt fele-fele arányban vannak olyan légi fuvarozók, akik Európában eh, telepettek le, de olyan versenytársak is, akik harmadik országban eh, rendelkeznek székhelyjel. Ezt a versenyt elfogadjuk, tiszteletben tartjuk, de az összekapcsoltságot is kiemelném függetlenül attól, hogy ki kínálja a szolgáltatást. Az EU-ba irányuló járatokat illetően a légi fuvarozók harmadik országból megkapják a mi garanciánkat arra, hogy bizonyos előírások rájuk nézve ugyanolyan mértékben érvényesülnek, mint az EU-s fuvarozók vonatkozásában. Tehát ugyanolyan feltételek mellett garantálni kívánjuk az azonos versenyfeltételeket. Azonban fel kell ismernünk, hogy egyre erősebb az a tendencia, hogy az EU-s vállalatok az EU-n kívül nem mindig ugyanolyan méltányos versenyfeltételekkel találkoznak, hanem diszkriminálják őket. Bizottságként a tisztelt ház támogatásával nyomon követjük annak az elképzelésnek a megvalósulását, hogy multilaterális keretet teremtsünk, és globális szinten nyújtsunk támogatást az érintetteknek, de sem a WTO, sem az ICAO előírásai nem képesek arra, hogy az azonos versenyfeltételeket megvalósítsuk. Ezért lépünk mi fel EU-ként, azért, hogy harmadik országokkal is egy átfogó megállapodásra jussunk a légi közlekedés terén. Az EU és harmadik országok között vonatkozó megállapodások léteznek egyes tagállamok szintjén, de az EU 28 vagy akár 27-ek szintjén harmadik országokkal szemben még nincs ilyen megállapodás érvényben. Ezért ez a mostani megállapodás az EU számára egy alapot teremt arra, hogy hatékony és bizalmon alapuló eszközt hozzon tető alá, amelyel a tagállamok, a polgárok, a, a munkahelyek vonatkozásában is a méltánytalan, tisztességtelen versenyfeltételeket hatályon kívül helyezze, sőt, fel tudja venni a harcot ellenük. Ez a rendelet, amelyről ma tárgyalunk, és amelynek a kialakításában önök is részt vettek, nagy mértékben különbözik a 2004-es elődjétől, amely tulajdonképpen nem volt hatékony, nem volt alkalmazható a gyakorlatban. A mostani rendelet a mai légiközlekedési ágazatnak a mi voltára van szabva, ezért sokkal hatékonyabb és sokkal gyakorlatiasabb is. Bizottságként nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy légiközlekedési megállapodásokat harmadik országokkal dialógus és tárgyalások útján kössék meg, és ezeket helyezzük előtérbe az unilaterális megállapodások előtt. Ezért nagyon fontos ez a mai este. Nagy lépést teszünk a fair verseny irányába az EU-s, illetve a harmadik országbeli vállalkozások között és a polgáraink számára is, amelyek mindkét fél által felkínált járatokon utazhatnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a biztos úrnak. Az Ekon szakbizottság nevében megadom a szót Tremosa kollégának, parancsoljon. Eh, Ismételten üdvözlöm biztos úr itt a parlamentben. Tisztelt kollégák! Globális szinten elég nagy a verseny a légi szolgáltatók között. Nagyon fontos az, fontosnak tartom azt, hogy tisztességes legyen a verseny, és az Európai Uniók meg kell teremteni ennek a feltételeit. Én azt gondolom, hogy eh, nem nevezhetjük protekcionizmusnak azt, amit az Európai Unió szeretne most megvalósítani, nagyobb pénzügyi átláthatóságra és, érde- és világos szabályokra szeretné felhívni a figyelmet, illetve ugyanez vonatkozik a harmadik országokból származó vállalatok beruházásaira is. nagyon sok olyan, nagyon sok olyan cég van, amelyek valójában, amelyek valójában Ázsiába utaznak Európába, csak tankolás, illetve a különböző központok felkeresése miatt, habok felkeresése miatt jönnek el. Én azt gondolom, hogy a, a légi közlekedési megállapodásokban mindenképpen gondolkoznunk kell, illetve meg kell jeleníteni a harmadik országok beruházásait. Nem értem, hogy miért kéne, a, miért kéne ugyanolyan körülményeket teremteni egy olyan um, vállalat számára, aki nem kap állami támogatást, mint egy olyan számára, amely piaci viszonyok között él. Köszönöm szépen! Most a frakciók szónokai következnek, először is Van de Kampur következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ötinger úr, Üdvözlöm itt a parlamentben. Remélem, átadja jó kívánságainkat Violetta Bulc asszonynak. Reméljük, hogy mi hamarabb meggyógyul. Kérem, adját üdvözletünket. Köszönetet szeretnék mondani továbbá Markus Pipernek, nagyon jó munkát végzett. Sok mindent kellett azért megtennie, hogy sikeresen le tudjuk zárni ezt a jelentést. Az osztrák elnökség alatt sikerült ezt már lezárni, és ezért furcsa az, hogy a három oldalú, oldalú egyeztetés eredményeit most tárgyaljuk. Az ekonos kolléga is, a biztos úr is beszélt már arról, hogy ez egy nagyon fontos téma, nemzetközi szempontból leginkább, és az elmúlt néhány hónapban csak nőtt ennek a témának a jelentősége. Több nacionalista trendet is felelhetünk a világban. Az Európai Unió feladata az, hogy a nemzetközi légi közlekedés nyitott legyen. Erről beszélni könnyű, megvalósítani annál nehezebb. Tehát nyitott, tisztességes piacra van szükség a légiközlekedésben. Sajnos elég sok tisztességtelen gyakorlatra van példa a versenyben, és ott van még az állami támogatás is. Nem csak a kerozin nem, és a leszállópályák kérdése, nem csak az arab országok kérdése merült fel, Kína, Hongkong, Szingapur is ide tartozik. Egyre többször szembesülnek az európai légi közlekedési vállalatok azzal, hogy nem tisztességes a verseny ezeken a helyeken. Szeretném, hogyha a légi szolgáltatóink jobb helyzetben lennének. Köszönöm szépen! Most az SND frakció nevében megadom a szót Prajsz úrnak. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A jólétünk alapjai az EON belül a méltányos verseny és a szociális egyenlőség. Ez a nemzetközi közlekedésre is igaz, tehát jogalkotóként a munkavállalóinkat és a vállalatainkat óvnunk kell a tisztességtelen versenytől, megfelelő munkahelyek biztosításával e, az EU-ban. Mert ne felejtsük el, kereskedelmi viták korát éljük, és csak elriasztó eszközökkel tudunk Európa számára méltányos versenyfeltételeket teremtenünk. A 868-as rendelet átdolgozásra tehát mindenképpen szükségszerű volt. A tanács kezdeményezésére viszont egy kicsit bizarr kép alakult ki, Egyszerűen elképzelhetetlen volt számomra az, hogy egyes országok aktivizálódnak egy ilyen védelmi mechanizmus ellen, és az EU-s légi társaságokat kiszolgáltatják a tisztességtelen versenynek, csak azért, hogy a saját piaci elképzeléseiket vigyék kerül, keresztül. Ezért fontos, hogy a légiközlekedés szempontjából itt Európában egy nagyon robusztus jogi szöveget sikerült megszövegezni, hatékony eszközök állnak most már rendelkezésünkre, és így meg tudjuk óvni a tisztességtelen versennyel szemben a saját légi fuvarozóinkat. És ez nem fogja negatívan érte, érinteni a, a légiutasokat, mert nem kell félnünk semmitől. Frakción átívelően azt hiszem, hogy nagyon széles körű konszenzus sikerült elérni, és az elsősorban Markus Pippernek és csapatának köszönhető, de a többi ö, folyamatban résztvevőnek is szeretnék köszönetet mondani a konstruktív munkáért. Köszönöm. Köszönöm. Most az ECR frakció nevében Foster kolléga következik, másfél perc. Thank you, President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, nagyon hosszú utat jártunk be az első eszmecsere óta. Az eredeti bizottsági szöveg protekcionista megközelítést alkalmazott, amely büntetést amely keretében büntetést adhatott a bizottság harmadik országokból a légifuvarozók számára, anélkül, hogy ezt kivizsgálta volna, ez pedig pessimista jelzés lett volna a kereskedelmi partnereinknek, az összekapcsolhatóságunkat, illetve hitelességünket aláásta volna. Ezen kívül a nem versenyképes fuvarozók, légifuvarozók panaszt tehettek volna, és a bizonyítékok Eh, megvizsgálása nélkül is büntetést kaphattak volna. Ezek természetesen a nem tisztességes verseny, versenyre mindenképpen le kell csapni, azonban megfelelő körülmények között. Különben ez az ellátási láncot is érinti. A trialógus eh, során azonban azt mondhatom, hogy támogatható az a végső megállapodás, nem, nem csak azért, mert eh, mert vitarendezést tesz lehetővé a tagállamok számára többek között a harmadik országok fuvarozóival. És így a harmadik országok, illetve az EU közötti piac növekedhet, kiteljesedhet, a jövőre tekintve pedig azt kell, hogy mondjam, hogy mindig egy kitekintő megközelítést kell alkalmazni az EU, euró, az Európai Uniónak. Ez az utolsó beszédem itt ebben a teremben, 99-ben volt az első. Itt szeretném megköszönni a tolmácsok munkáját, mind itt, mind pedig Brüsszelben, a titkárságnak, illetve mindenkinek az Európai Parlament intézményeiben a támogatásért, illetve a professzionalizmus, és mindenkinek sok szerencsét kívánok a jövőre. Grazie mille, collega. E Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE frakció nevében Terics alelnök úrnak tudom megadni a szót. Kettő perc. Köszönöm szépen. Én először is szeretnék köszönet mondani Jackie Fosternek. Nagyon jó kolléga volt, és nagyon jó volt elő együtt dolgozni. Minden jót kívánok neki. Három Alap üzenetem lenne ezzel kapcsolatban. Hatékonyság, komplementaritás és párbeszéd. Hatékonyság az első, amit mondtam, kereskedelmi, védelmi természetű ez a, ez a kérdés. A, a bizottság feladata az, hogy megvizsgálja, hogy a panasz egy-egy esetben indokolt. Hatékonyságra azért is szükség van, mert a bizottságnak nem kell megvárnia, hogy egy EU-s légi közlekedési vállalatra hatással legyen mindez, de hogyha, mert hogyha van bármiféle bizonyíték arra, hogy sérülne egy ilyen európai vállalat érdek, akkor felléphet. Azért is fontos a hatékonyság, mert vannak időhatáraink a vizsgálatra, a vizsgálat befejezésére, de le tudjuk ezt rövidíteni, a határidőket rövidíteni, hogyha sürgős esetről van szó. Hatékonyság azért is fontos, mert a rendelet alapján a bizottság valós eszközökkel rendelkezik majd, hogyha e, a tisztességtelen versenyt tapasztalja. Komplementaritás, kiegészítő jelleg. Önmagában a rendelettől még nem leszünk versenyképesebbek, de a különböző kétoldalú megállapodásokkal egy egész rendszer jön létre, és a vizsgálatok úgy gondolom, hogy a kétoldalú erőfeszítéseket is segítik majd. Aztán a párbeszéd az összes érintett félrel konzultálunk majd a tagállamokban, és ez mindenkinek az érdekét képviseli. Lesz majd párbeszéd a partnerekkel, a kétoldalú megállapodásokon keresztül, illetve a harmadik dolog, végre az Európai Parlamentet is tájékoztatják majd a tárgyalások során. Ez nem protekcionizmus, ez egy jó eszköz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig a zöldek nevében Deli kollégának tudom megadni a szót. Parancsoljon, Karima. Tisztelt kollégák! Az egyik legutolsó rendeletéről ennek a mandátumnak fogunk nem sokára szavazni a légi közlekedés témájában. Nagyon súlyos gond a tisztességtelen verseny a légi közlekedésben. Ott vannak például az öbölmenti országok, ők állami támogatást kapnak a kerozinra, illetve a légi kikötők díjaira. Ez botrány. Ez azt jelenti, hogy nem tudják velük felvenni a versenyt a konkurenseink. Ez a probléma egy másik súlyos problémát is rejt, mert amikor tisztességtelen verseny következik be, akkor egy, so, akkor sokszor nem a legrövidebb utat, hanem a, egy hosszabb utat kell választani a légi közle, a vállalatoknak, és sokszor az országokon keresztül vezet ez a hosszabb út. Egyértelmű, hogy a szociális és a környezetvédelmi kérdések kapcsolódnak egymáshoz. Ez egy klímaváltozási és szociális bomba is, ez a tisztességtelen verseny a társaságok között, és ennek mindannyian áldozatai vagyunk. A légitársaságok a légi közlekedés a kibocsátások, a légköri kibocsátások 3%-áért felelősek. Én azt gondolom, hogy ez a szöveg, ez a javaslat túl keveset tesz jóvá, nagyon súlyos problémáról van szó, szóval hatalmas kihívással állunk szembe, és láthattuk, hogy 2015-ben Párizsban egy megalapodást hoztunk létre, de ott a tárgyalásokban nem is szerepelt ez az ágazat. Azt szomorít el, hogy azt látom, hogy Európa egy olyan, verse, egy olyan rendszerbe lép bele, ahol gyakorlatilag nem tudunk felelősséget vállalni a klímaváltozásért. Jó lenne, hogyha a problémát, a problémával szembenéznénk, és megpróbáljuk megoldani kerozénadó, vagy a nem direkt járatokra kiszabott adó, ez például Brüsszel és Amsterdam közül már meg, között már megvalósult. Nincs időnk arra, biztos úr, hogy megvárjuk, hogy a légi ágazat maga reformálja meg önmagát. A mi feladatunk az, hogy ezt a kihívást, ezzel a kihívással szembenézzünk. Ez egy igazi kihívás. Természetesen. Erről már beszéltünk korábban is. Ez egy gazdasági, szociális de legfőképpen pedig környezetvédelmi kihívás, és ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy a bizottság túlságosan nagy hallgatásba burkolózik. Köszönöm. E Köszönöm szépen. Most pedig az FDD. Most pedig a GUE frakció nevében Pimenta López kolléga következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, ez a rendelet javaslat egy pár olyan kérdést tartalmaz, amit nem tudunk támogatni. A belső piacról van szó, elsősorban a légiközlekedési ágazatban dolgozó ö, vállalkozók védelmét is tartalmazza, de tartunk attól, hogy monopól helyzet alakulhat ki ebben a szektorban, és hogy tönkre mennek légifuvarozók, akik a nemzeti légitársaságok privatizációjából egyfajta utódként dolgoztak, és ez kárt fog okozni az országoknak. A munkavállalók jogait is meg fogják nyírbálni az érintett területen. Min alapul egyébként ez a javaslat? Hát az EU-s és a harmadik országok beli vállalkozások között verseny van, és hogyha a harmadik országokban letelepedett vállalkozásokról beszélünk, akkor olyanokról is szólnunk kell, akik nagyon sok esetben szubvenciót kapnak, amelyeket tehát szubvencionálnak, de ez nem újdonság a légi közlekedési ágazatban sem. Tehát akkor mi a következtetés a verseny kapcsán? A fapados járatok, a szubvencionált járatok és az EU-s légi fuvarozók között Hát még egyszer mondom, miután a munkavállalói jogok nem érvényesülnek, ezért sajnos őket érinti ez leginkább, ezért nem tudtuk támogatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a jutó kolléga következik az EFDD frakció nevében. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégek! Jól tudjuk, hogy az Európai Unión belül vas szigorú szabályaink vannak a verseny védelmére az összes vállalatra érvényesek ezek. De azt is tudjuk, hogy a reciprocitást nem mindig tapasztalhat, nem mindig találjuk meg egyéb országokban, és ezért kompenzatív intézkedésekre van szükség, hogy mégis valamilyen szinten megvalósuljon a verseny az EU kívüli versenytársakkal. A 8 as rendelet azt gondolom, hogy azért nem megfelelő, mert nem elég hatékony intézkedéseket tartalmaz, nem igazán enyhíti a károkat, és ne felejtjük el, hogy az előző rendeletet sosem használtuk. Nagyon fontos a polgáraink konnektivitása, és szeretnénk, hogyha tisztességes versenyben vehetnének részt a vállalataink, az iparunk, Éppen ezért hatékony ellenőrzési mechanizmusokra van szükség. Köszönöm szépen! Sosnerc kolléga, következik egy perc. E, Köszönöm szépen. Ez a rendelet kimondja, hogy az igazságtalan verseny e, az olyan, amely privilégiumokra és, és, és támogatásokra épül. Nos, igaz, hogyha a, ez így is van, hogyha az adófizetőktől elveszük a pénzt, és valamelyik cégnek adjuk, akkor ez tényleg nem igazságos verseny. De itt az Európai Unióban vagyunk, mi mit teszünk? Mindent támogatunk, a gazdálkodást, a közlekedést, a diákokat, a civil szervezeteket. Itt, illetve külföldön. És a légi közlekedést is támogatjuk. A bizottság és lehetővé tette például a lengyel lengyelek számára a lengyel légi fuvarozó támogatását. Tehát nem igazán helyes az, hogyha ö, nem látjuk a fától az erdőt, újjal mutogatunk cégekre, és közben így mag, mi magunk is így járunk el. la parola. Köszönöm szépen. Lukács Jevszka kolléga következik, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A légiutas e, szektor, a légiközlekedési szektor hatalmas ágazat, és egyre több az összekapcsolódási pont e, e, az EU-n belül, illetve az EU és a külső szolgáltatók között is. És nagy a nyomás is emiatt. Ezeknek a ennek a nyomásnak a forrásai eh, abból adódnak egyrészt, hogy ismerjük a globalizációs hatásokat, de azok a feltörekvő eh, keleti légitársaságok is említést érdemelnek, amelyek eh, nagyon kedvező árakon nyújtják a szolgáltatásaikat, és nem is kell, hogy betartsák az európai szabályokat. Így tehát gyorsan tudnak fejlődni, ez viszont az a verseny sajnos torzítja. Egyetértek az előttem szólókkal a tekintetben, hogy valóban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minden lehetséges országgal kössünk megállapodást, a tisztességtelen verseny ellen, tehát szankciós intézkedéseket is foganatosítanunk kell, annak érdekében, hogy az EU-s légi fuvarozók azonos versenyfeltételek mellett versenyezhessenek. Ezzel erősíteni tudjuk a légiközlekedési szektort, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az utasnak lesz a döntése, hogy melyik légifuvarozó mellett dönt, nyilván az ár, a, a pontosság, a biztonság és a szolgáltatás minősége is döntő lesz ebben. De meg kell erősítenek, még egyszer mondom, az európai fuvarozókat, és nekik is figyelembe kell vennük, és tiszteletben kell tartaniuk a légi utasoknak az érdekeit. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Sosnyerc úr szeretne önnek egy kékkártyás kérdést feltenni, elfogadja? Mi dispiace, onorevole Sosnyec. Elnézést, Sosnyec úr. Kolléganő nem fogadja el a kikártyás kérdését. Tapardel kolléga következik másfél perc. Kedves kollégák, biztos úr, először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy egy ilyen fontos dossziéban sikerült megállapodásra jutni a közlekedés témakörében a jövőt tekintve. A légi fuvarozók globális versenyben kell, hogy helytálljanak az EU-ba irányulóan, illetve hát a világ többi országával is versenyben állnak. A tisztességtelen verseny feltételeket szankcionálni illik, harmadik országok szubvencionált légi fuvarozóival szemben, mert ezek a szubvenciók nagyban torzíthatják a versenyt. Az európai légiközlekedést illetően a versenynek szabadnak kell lenni és tisztességesnek, de nagyon fontos egyéb aspektusok is szem előtt tartandók, minőség, környezetvédelem, munkahelyek védelme, és még sorolhatnám. Az Európai Idegen Forgalom eh, eh, Intergroupnak is tagja vagyok, ezért szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a saját üzleti modelljeinket is át kell gondolnunk, mert ezek a vállalkozások egyszerűen elvesztik a fonalat, eh, a szolgáltatások minőségét illetően nem szabad további engedményeket tenni a profit érdekében a minőség és az ár összefüggését ki kell egyensúlyozni. Ezeknek tehát egyensúlyban kell lenniük. A biztonság is egy nagyon fontos elem, a munkafeltételeket is meg kell említenünk. Ennyit szerettem volna, köszönöm. Kollega. Köszönöm szépen, tisztelt kolléga Zlotowski képviselő következik egy percre, parancsolja. Köszönöm, elnök úr. A légi ágazatban szükség van a versenyre, és az utasok el is várják ezt. De nagyon fontos az, hogy egészséges alapelveken nyugodjék a verseny. Ez azt jelenti, hogy nem engedhetjük meg, hogy az európai szállítók ellen igazságtalan követ, feltételeket támasszanak a harmadik országok. Ne feledjük, hogy sok esetben a harmadik országok légi szállítói különböző támogatásokat kapnak, amelyek egyetemi hatással vannak a versenyre. Szerintem ez a rendelet kiválóan alkalmas arra, hogy az utasokat is egyébként károsító, tisztességtelen versennyel szembeszálljunk. Valójában nemzetközi megoldásra van szükség, amelyek meggátolnák, hogy a versenyt torzító intézkedéseket alkalmazzanak. Mindenképpen tárgyalni kell tehát a harmadik országok beli szállítókkal. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Spontán hozzászólások következnek. Először Marias kollégának tudom megadni a szót. Grazie mille, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr! Én úgy gondolom, hogy a 868-as rendeletet mindenképpen végre kell hajtani, ez egyetlen módja annak, hogy a tisztességtelen gyakorlatokat megállítsuk. A harmadik országbeli szállítók azért élnek azért tudják ezeket megvalósítani, ezeket a tisztességtelen gyakorlatokat, mert nem lépünk fel. De úgy gondolom, hogy több versenyre van szükség az Európán belüli légi útvonalakkal kapcsolatban is. Tisztelt Ötinger biztos úr, ami az AGN légi szállítót illeti, el kell mondjam azt, hogy monopóliumot élvez ez a légi vállalat. Görögországban nagyon drágák a jegyek, Krétából Aténba eljutni drágább, mint hogyha Aténból Berlinbe szeretnénk eljutni. És az igei tengeri szigetekre eljutni is rendkívül drága Véleményem szerint valamit tenni kéne. Már tavaly június óta többször felemeltem a szavam ezzel kapcsolatban. Ez elfogadhatatlan. Ilyen monopolimot nem tudunk elfogadni. Nagyon-nagyon drágák a jegyek. Görögországból a szigetekre, illetve vissza. Köszönöm szépen. Etheridge úr következik, egy perc. Thank you. Köszönöm szépen, aggódtam akkor, amikor azzal kezdődött a vita, hogy ha mindannyian összefogunk, akkor szembenézhetünk Kínával, és, és így tovább. De aztán ah, hallottam, hogy a légi közlekedés biztosításáról van szó, azt gondoltam, hogy na, hát akkor minden rendben van. Aztán a biztos úr szólt, és először is ugye gratulált, gratulált a konstruktív vitához, még mielőtt azt elkezdtük volna, és aztán az új szabályok listáját ragyogtatta meg, most pedig végighallgatva a vitát rájöttem, hogy miről szól ez az egész. Arról, hogy az egyes szerződéseket, illetve alkukat felrúgjuk, és az Európai Unió veszi át a vezető szerepet. Vannak olyan országok, amelyek támogatást nyújtanak saját légitársaságaiknak, és hogy miről is szól ez az egész, hát az állami támogatásról, és sajnos azt látom, hogy az egész versenyhelyzet az csak egy, egy kifogás volt, igazából itt az állami támogatás biztosításáról van szó. Köszönöm, még egy kérdés érkezett, Kelly úr, parancsoljon. E Képviselőként valószínűleg sokkal gyakrabban repülünk, mint az átlagember, és természetesen nagyon is érdeklődünk a légiközlekedés iránt. Fontos az is, hogy versenyképesek legyenek a társaságaink. A, nagyon sok fapados légitársaság alakult ki, például ott van a Ryanair, és mielőtt ez megszületett volna, a repjegyek több száz euróba kerültek, aztán ezek nagyon is csökkentek. És most ezek versenyképesek például Írországban. Globális szinten is ugyanez történik, és nagyon fontos, hogy a harmadik országok rossz gyakorlataival szemben fellépjünk, egyetértek a bizottságon, amikor ezt kívánja tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm, most a bizottság nevében megadom a szót Ötinger biztos úrnak, parancsolja. Herr Präsident, Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A hozzászólásaik alapján úgy értelmezem, hogy támogatják a rendelet tervezetet Piper úrtól, aki az illetékes volt a jelentés megfogalmazása kapcsán, és ami a mi munkánkat is támogatja problémákat nevesítettek, amelyek valóban léteznek. Minden problémát nem fog tudni ez a rendelet orvosolni, de egy óriási előrelépést jelent a tisztességes verseny felé. A légi fuvarozó vállalkozások szempontjából, akik az EU-ban rendelkeznek székhelyjel, illetve azok számára is, akik kívülről próbálnak, illetve szeretnének részt venni ebben a versenyben a mi szabályaink betartása mellett. És a az utasok érdekeit is, a fogyasztók érdekeit is szolgálja, akik így jó árakon juthatnak, jó szolgáltatásokhoz, és választhatnak különböző szolgáltatók szolgáltatásai között, amikor foglalni akarják a helyüket a járatokra. A parlament szavazása fogja megmutatni, hogy hova jutottunk el. Bulcs asszony és azt kívánja látni, hogy eljussunk a folyamat végére, sok lépés van még eddig, de a rendelet tervezettel már a helyes lépést tesszük a helyes irányba, és nagyon köszönöm a támogatásokat. Köszönjük szépen! Mondja az elnök, most pedig végezetül Piper úr a jelentéstevő kap még szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a biztos úrnak, Ötinger biztosnak, akár energiáról van szó, költségvetésről, vagy légiközlekedésről, közlekedésről, mindig nagyon meggyőzően lép föl. Köszönöm ezeket a támogató hozzászólásokat a kollégák részéről, a többi árnyék jelentéstevőnek is szeretnék még egyszer köszönetet mondani az asszisztenseknek is. Örömmel tölt el, hogy a tagállamok egyetértenek, és hogy sikerült az egyes kisebb tagállamok agályait háttérbe szorítani, hiszen itt a hozzáférhetőség kérdése is felmerült konfliktus helyzetekben, de a rendeletben erre is találtunk megoldást. Az is örömmel tűnt el, hogy a parlament volt az, amely a rendeletnek nagyobb súlyt adott, hiszen azzal, hogy fenyegető kár fel, fenyegető kár esetén a fellépés lehetősége tényleg visszatartó erejű lesz. Ez mindenképpen erősíti a 868-as rendeletet. A mai nap tehát jó nap a légifuvarozók szempontjából, Európa szempontjából is, mert hogyha az unión belül zárjuk sorainkat, akkor a különböző koncernek és tagállamokkal szembe tudunk menni, akik nem a mi érdekeinket képviseli. Köszönöm. Köszönjük szépen! mondja az elnök. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk, holnap fogunk szavazni erről a jelentésről. L'ordine del giorno reca ora la relazione di, dell'onorevole. A szerint most Holmájer asszony jelentése következik a 2020. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások harmadik szakasz. Meg fogom Holmájer asszonynak adni a szót elsőként. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, kedves képviselők! Először is egy köszönetmondással kezdeném a szárnyékelentéstevőknek, akik velem együtt igyekeztek tető alá hozni a legjobb iránymutatásokat, különös tekintettel a 2020-as évre vonatkozóan, ami nem lesz egyszerű év, mert egyrészt ott van az átmenet a több éves pénzügyi kerethez, és ezt észszerűen kell meglépnünk, és nem lesz egyszerű azért sem, mert a Brexit szavazás kapcsán tulajdonképpen az egyik katasztrófából siklunk bele a következőbe, és nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Harmadsorban pedig nagyok a kihívások, amelyek előtt állunk, Egyrészt versenyképesség, munkahelyek, szociális jólét az EU-n belül, ezeket kívánjuk erősíteni, de aztán a fejlesztési segélyek terén is ott vannak a kihívások, valamint a migrációs áramlatok kérdésében is olyan emberek esetében, akik nagyon sokat szenvednek a saját országaikban. És aztán ott van a belső és a külső biztonság kérdése, valamint az ezzel összefüggő problémák, mely kérdésekre szeretnénk választ adni a polgárainknak és megvédeni őket mindezektől. Azt a kívánalmunkat, hogy az Erasmus program és a az ifjúságot célző programokat szem előtt tartva is maradjunk meg a mostani csapás irányon. Fontos, hogy legyen mobilitás, hogy, hogy olyan gazdaságunk legyen, hogy versenyképes munkahelyeket tudjunk teremteni, és hogy a jövő orientált technológiákba akarunk investálni, akkor nyilván a fiatalokba kell beruháznunk. Már a képzésük alatt. Ilyenkor fontos, hogy más országokat is megismerhessenek, az országaik szomszédos államait, és így ezekben a programokban részt vehessenek, ezért fontos ezeknek a programoknak a pénzügyi támogatása. Egyébként a Horizon Europe sikerrátái nem a legjobbak, ezt ismétlem, ismétlem, mantraszerűen kicsit el is fáradtam ebbe, mert jó lenne, hogy a COSME program például, Future Emerging Technologies, amely esetében 97% az elutasítottság, nem azért, mert rossz a projekt vagy a program, hanem azért, mert nincs megfelelően kistafírozva ez a költségvetési sor. Jó lenne, hogyha az Európai Uniós polgárok tényleg jövőorientált munkahelyeken dolgozhatnának, ahol van társadalombiztosítás, van szociális háló, és az is fontos lenne, hogy a vállalkozások ezen a területen támogathassák a beruházásokat és a kezdeményezéseket. Ezeket a feladatokat kellene teljesítenünk, tehát a fiatalokat támogatni azért, hogy kvalifikáltak legyenek, annak érdekében, hogy ez hosszú távon is megtérüljön, a másik oldalon viszont a munkahelyeket és az innovációt támogatni, annak érdekében, hogy megmaradhassanak a jövőben is ezek a munkahelyek, versenyképesek legyenek a, a világ más országaival. Ebben az évben lesznek olyan tagállamok is, akik hát remélhetőleg nem csak az utolsó három napon fognak velünk majd szóba elegyedni, ugye a tanács ma sincs itt, tehát lényeges lenne, hogy nem valamikor hajnali háromkor tűznék majd zászlajukra a megtárgyalandó kérdéseket, hanem jó lenne már sokkal korábban leülni, tárgyalni, még akkor is, hogyha ez a jövő következő jogalkotási ciklust érintő kérdéssorozat. Fontos lenne ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és nagyszerű volna, hogyha a bizottság is el tudná fogadni, meg tudná szívlelni a saját felvetéseinket. Köszönöm szépen, most a bizottság nevében Ötinger biztos következik, parancsoljon biztos. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A mai vitával tulajdonképpen a költség vetési folyamatot indítjuk el 2020-ra vonatkozóan. Egyrészt ugye ez az utolsó év a 2014 és 20 közötti pénzügyi időszakra vonatkozóan, de fontos azért is, mert van egy bizonytalansági tényező, a Brexit. És senki sem tudja, hogy az Egyesült Királyságbeli kollégáink a költségvetési keretben akarnak-e részt venni, hiszen 2013-ban egyhangulag ezt ők is elfogadták a tanácson belül, ezért akár kötelezettségük is lenne ezzel kapcsolatban. Harmadsorban pedig ö, nagy változás várható, hiszen választások lesznek, így új összetételben ül, össze a parlament és a bizottság is. Ezért nagyon fontos volna a stabilitás megőrzése. Annak érdekében, hogy a költségvetési programok Európa fejlesztéséért pozitívan ö, záruljanak, és hogy európai pénzeszközökkel tudjuk ezeket támogatni, és hozzáférhetőek legyenek ezek a programok. Holmájer képviselő asszonynak szeretnék köszönetet mondani a nagyon okos, előzetes munkáért, amely miből is állt abból, hogy a különböző elvárásokat a frakciók részéről, a kollégák részéről, az egyes grémiumokban itt közös nevezőre tudta hozni. Ami évről évre nehéz feladatnak minősül, és választás évben annál inkább. Köszönet azoknak a kollégáknak is, akik nem azért szólaltak föl és tárgyaltak, hogy választási kampányt folytassanak, hanem hogy a parlament érdekeit képviseljék, és azért is köszönet jár, hogy a parlament célkitűzései gyakorlatilag egybevágnak a bizottság célkitűzéseivel. Tehát változás éve, amiről beszélünk. Önök felelősek a parlamenti pozícióért, és építhetünk már a következő parlamentre, ők is erre fognak építeni, bármilyen összetételű is legyen majd ez az új parlament. Bízom abban, hogy a következő ciklusban is a költségvetés politikáért felelősnek érzi majd magát a parlament, és újra választják az érintetteket. Legyen szó a jelentéstevőről, vagy másokról, akik a költségvetési ügyekben már többször tanúbizonságát tették hozzáértésüknek. A bizottság számára nagyon érdekfeszítő kérdés ez, hiszen az egyeztetési időszak októberben indul a Juncker bizottsággal, november 18-án zárul, lehet, hogy már az új bizottsággal de ha tovább kell vinnünk a feladatunkat, mert a bizottságot önök nem tudják időben elfogadni, akkor a Juncker bizottsággal folytatjuk a munkát, mert a kontinuitást mindenképpen biztosítanunk kell, ez szavatolja Európa stabilitását, és ez fontos számunkra. Hidat kell vernünk tehát a jövő Európája felé, beruházni a polgárokba, a biztonságba. Ez egy fontos cím, ezt választotta Holmájer asszony, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól és okosan megválasztott cél. Ezzel felismerhetik az európai polgárok a hozzáadott értéket, amelyet a pénzügyek is képviselnek. A közös prioritásaink továbbra is a, a gazdasági növekedés, a versenyképesség, több és jobb munkahely teremtés, illetve munkakörülmények, a kutatás, az új generációk támogatása, az ökológiai trendekkel való harcfelvétele és a klímaváltozás elleni fellépés. A gazdasági fellendítés és a gazdasági versenyképesség elsődleges prioritást képvisel. Az elmúlt hat év összességében gyakorlatilag azért jó éveknek nevezhetőek a gazdaság szempontjából, hiszen egyre nőtt a gazdasági növekedés, mint amit a prognózisok előre vetítettek. Magasabb voltak az adóbevételek is, mint ahogyan prognosztizálták ezt. Sőt, évről évre a munkahelyek is számokat tekintve nőttek, a munka nélküliek száma főleg a fiatalok körében is csökkent, még nem nulla, de nagyon jó irányt vett föl ez a trend is. A gazdasági fellendülésnek viszont úgy tűnik, hogy most egy kicsit vége szakad, legalábbis nem olyan iramban nő tovább, és ezért 2020-ban a stagnálás, sőt a recesszió ellen kell fellépnünk az esetleges új válság ellen. Annak érdekében, hogy legyenek új munkahelyek, legyen prosperitás, legyen versenyképesség. A korlátozott pénzügyi, pénzügyi lehetőségeink keretén belül, sőt ezek dacára. KKV-k. A startupok támogatása, az innovatív elképzelések támogatása ide tartozik. Az Erasmus Plus-tól kezdve egészen az interkulturális kompetenciáinkig. A klímaváltozás elleni harc, a környezetvédelme, és még sorolhatnám, ezek mind olyan programok, amelyek a helyes irányba mutatnak, és amelyeket most a korlátozott pénzügyi keretben is fenn kell tartani, és erősítenünk kell. És ehhez nagy rugalmasságra is szükség van. A parlament és a bizottság közösen hivatott fellépni, akár a tanácssal szemben, annak érdekében, hogy időben tudjunk reagálni, fellépni rugalmasan arra, ami kihívásként vár ránk a jövőben. Arra is oda kell figyelnünk, hogy a kohéziós politikában megfelelő mennyiségű kifizetést tudjunk teljesíteni. Ami tehát számlákból beérkezik, azt realizálni is tudjuk a kötelezettségvállalásainkkal, hogy ne kelljen túl sok mindent átvinni a következő évtizedbe. A tanács az iránymutatásait február 12-én az ECOFIN tanácsán belül elhatározta, meghatározta, a következő napokban pedig önök fogják a saját iránymutatásaikat, súlypontjaikat kiegészíteni az általam említettel, és természetesen lesz egyeztetés a lehetőségekhez adottan, hogy a tanács és a parlament és közöttünk március 20-án a három oldalú egyeztetésen és március 20-ától kezdve a csúcson is elinduljunk ebbe az irányba. Köszönöm szépen az előzetesen elvégzett munkát, és azt is, hogy önök képesek arra, hogy nem keverik össze a választási kampányt azokkal a feladatokkal, amelyeket el kell végeznünk a 2020-as költségvetés tető aláhozása érdekében, amelyel a polgárainkat szolgáljuk. Köszönöm. É, Köszönöm szépen, kedves biztos úr! Most a frakciók hozzászólói következnek. Először a néppárt nevében Kelly úrnak adom meg a szót három perc erejéig. Parancsoljon! Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönet Monika Holmájernek kollégámnak, És köszönet a biztos úrnak is, tudom, hogy már az előző mandátumban is nagyon sokat tett a költségvetésért. A 2020-as költségvetésnek megfelelő útirányt kell megmutatnia a következő MFF-re vonatkozóan. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő prioritásokat tudjuk kódolni ebben a költségvetésben. Egy erős, jól finanszírozott és megfelelő előre tekintő költségvetésre van szükség. Örülök, hogy innovációra és kutatásra koncentrál leginkább a jelentéstevő. Mióta itt dolgozom az Európai Parlamentben, számomra is fontosak ezek a kérdések. Nagyon fontos, hogy munkahelyeket teremtsünk a tagállamokban, illetve, hogy növeljük a globális versenyképességünket. A Horizont 2020, a COSME és a digitális beruházások is nagyon fontos prioritást jelentenek. Örülök, hogy a klímaváltozás és prioritásként szerepel, a 2030-as célkétűzésre mindenképpen teljesíteni kell, ahogy ezt Kányéte, Kányéte biztos úr jelenlétében is már megvitattuk. Az EU-nak továbbra is főszerepet kell vállalni a klímaváltozás elleni harcban, és egyértelmű, hogy a bizottság számára is fontos ez, láthattuk ezt a párizsi megállapodás alkalmával is. Ha ezt nem teszünk meg, akkor nem érünk el semmit. Én úgy vélem, hogy az EU-s költségvetés segíthet abban, mobilizáljuk a fellépéseket. A 35 millió gigawatt óra plusz elektromos áramot hoztunk létre, ennek, aminek 90%-a megújuló energiaerőforrásból származik. 5000 gigawatt sikerült megtakarítanunk. Az InvestEU egy nagyon fontos program. Nos, egyértelmű, hogy az Európai Unió költségvetésének megfelelően erő, erősnek kell lennie, jól finanszírozottnak, és hogyha ilyen lesz az új költségvetés, akkor a következő programozási időszakra is nagyon jó trendeket indíthatunk el. A biztos úr beszélt a Brexitről. Az imént zajlott le a szavazás a brit parlamentben, és csak négy szavazaton múlt, hogy elkerüljük a no deal Brexitet. Úgy, úgy tűnik, hogy egy lyuk lép majd fel az Európai Uniós költségvetésben, és remélem a többi tagállam segít abban, hogy ezt a lyukat valahogyan betömködjük. Köszönöm. Thank you very much. Grazie mille, kollega. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt kolléga. Kékártyás kérdés. Nériada asszonytól elfogadja? Please, colleague. Akkor parancsolja tegye fel a kérdését. Um, Sean, Sean, üdvözlöm azt, hogy ilyen érdeklődést mutatsz különösen az éghajlatváltozási kérdések iránt, de hogyha ismered a költségvetést, akkor tudod, hogy az éghajlatváltozásra bizony nagyon szűkös borítékot szánt az EU. És ennek hátterében az el, eh, hogy eh, a te, az önő csoportjából sem jöttek képviselők, akkor, amikor az ír tísak eljött hozzánk, nem beszélünk eh, azokról a kérdésekről, hogy hogyan lehetne a foszilis tüzelőanyagokat fölváltani. Hát lehet, hogy akkor most erre vonatkozóan némi e, kitekintést adhatná. Simul, probably. Köszönöm szépen, nagyon érdekes a kérdés. Nos, annyit mondhatok, hogy a frakció, amit az Európai Parlamentben eh, én is részt vettem az éghajlatváltozási beszélgetésekben, illetve a tárgyalásokban, a Párizsban jelentéstevőként is, úgyhogy az érdeklődésemet ez is bizonyítja az éghajtváltozási kérdések iránt, ezért is kértem szót. Másodszorban pedig a pártom ö, most a kormányban új miniszter segítségével éghajlatváltozás és energiatervet készít elő, amely igenis ambiciózus lesz, illetve a 2040-es célkitűzésben is egy 25%-os éghajlatváltozási célkitűzés szerepe, úgyhogy mind az ír kormány, mind a saját pártom, mind pedig itt az, a néppárt, itt az Európai Parlamentben vezető szerepet tölt be gyakorlati szempontból az éghajlatváltozás elleni harcban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az SD frakció nevében. Blonek Morán kolléga következik, parancsoljon. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák, nagy megtiszteltetés és öröm számomra természetesen, hogy a szocialisták és demokraták munkáját üdvözöljem a 2020-as költségvetés, a több éves pénzügyi keret előkészítésében. Egy olyan érdekes